Kedves képviselők, tisztelt vendégek, tisztelt meghívottak! 26 évvel ezelőtt második János Pál szólt hozzánk az Európai Parlamentben. Az ő beszéde nagyon fontos mérföldkő volt a azon az úton, amely a fal leomlásához vezetett és Európa újraegyesüléséhez vezetett. Ma ön, Ferenc pápa beszél hozzánk az Európai Parlamenthez. Az Európai Parlament képviselői 28 országot és több mint 500 millió polgárt képviselnek. Az Európai Parlament képviselőiben megtestesül Európa sokszínűsége. Az elmúlt hat évben Európa drámai és példátlan válságon ment keresztül. Ennek súlyos következményei vannak. Különösen drámai az a bizalomvesztés, amelyel szembe nézhetünk. Az európai polgárok nemzeti és európai szinten is elvesztették bizalmukat az intézményekben. A bizalom nélkül azonban az ideák és az intézmények sem maradhatnak fent tartósan. Éppen ezért nagyon fontos minden erő összefogása annak érdekében, hogy ezt a bizalmat visszanyerjük. Ebben az összefüggésben az Európai Unió és intézményei, valamint a katolikus egyház törekvései nagy részben egy irányba mutatnak. A tolerancia, a tisztelet, az egyenlőség, a szolidaritás és a béke. Ezek közös, ezek megvalósítása közös feladatunk. Az Európai Unió célja, hogy együtt lépjünk fel, ahelyett, hogy egy, egymás ellen lépjünk fel. A befogadás, a kirekesztés helyett, a fiatalok bevonása, munkahelyteremtés, a bevándorlók itt jobb jövőt keresnek, az emberek ide menekülnek a háború elől, a katasztrófák elől, és védelmet kérnek tőlünk a gazdagság, a források igazságtalan elosztása, a reménytelenség, az idősek helyzete, a válságok, a háborúk kérdései, ezek nagyon fontos kérdések, és ezek közös kihívások számunkra. Szent Atya, az ön szavainak hatalmas jelentősége van, nem csak azért, mert ön több mint egy milliárd katolikust képvisel, hanem azért is, mert mindannyiunk számára fontosak ezek, és mindannyiunk feladata ez, és mindannyiunk számára érvényesek és jelentősek ezek a szavak. Azok a témák, amelyeket ön felvet, mindannyiunkat érintenek, ezek univerzális egyetemes kérdések. Az ön szavai irányt mutatnak az ebben az időszakban, amikor nem igazán találjuk az orientációt. Ön a békéről, a párbeszédről, az őszintességről, az egymás iránt viselt felelősségről, a szolidaritásról, az összefogásról beszél. És ez világosá teszi számunkra, hogy a közös feladatokat közösen kell megoldanunk. Hogy együtt erősebbek vagyunk, mint egyedül. Az ön üzenete egy nagyon is európai üzenet hiszen pontosan erről a, ebből az üzenetből táplálkozik az európai egység gondolata. És az ön története, Szent Atya, egy európai történet. Az ön családja Európát annak idején elhatta, és Dél-Amerikában új hazát talált. egy olyan pápával, pápával találkozunk itt most, aki az Atlanti óceán túlpartjáról visszatér, hogy az egyházát megreformálja és a hívőket vezesse. Ez számunkra példaértékű, és segíthet bennünket abban, hogy megújuljunk, megreformáljuk intézményeinket. Nagyon örülök, hogy itt van, elfogadta meghívásunkat, és körünkben van a mai napon. Az Európai Parlament számára ez egy nagy megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy meghallgathatjuk önt és az ön szavait. Szent Atya, Ferenc pápa, öné a szó. Köszönöm. Tisztelt elnök úr! Tisztelt alelnökök! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Tisztelt parlamenti dolgozók! Kedves barátaim! Megköszönöm, hogy meghívtak ide, hogy szólhassak ebben az intézményben, amely annyira alapvető fontosságú az Európai Unió életében. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy önökön keze, keresztül az 500 millió európai polgár felé fordulhatok, akiket önök képviselnek a 28 európai tagállamban. Különösen hálás vagyok önnek, tisztelt parlamenti elnök úr, Megköszönöm ezeket a nagyon kedves, üdvözlő szavakat. Megköszönöm ezeket a szavakat, amelyeket a képviselők nevében adottál. Több mint negyed század telt el azóta, hogy második János Pál itt járt. Azóta sok minden megváltozott Európában és a, vár, és a világban. mert nem léteznek olyan blokkok, amelyek egymással szemben állnak, és amelyek ezt a kontinenset, ezt a földrészt ketté osztották. Európa lassan eljut odáig, hogy szabad intézményei legyenek, és amely kiteljesítheti azt a szerepét, amely, amelyet a történelem, illetve a földrajz ruházott rá. Európa nagyobb lett, de a világ bonyolultabb, és állandó mozgásban van. A világban egyre több az összekapcsolódás, egyre globálisabb világban élünk, élünk, és egyre kevésbé Európa központú a világ. Európa nagyobb, és nagyobb hatással tud lenni, de kicsit előregedett Európa kép is alakult ki az emberekben, kicsit összehúzódott Európa, amely kevésbé úgy érzi úgy, hogy főszereplője a világban zajló dolgoknak, és amelyre a világ kicsit eltávolodva és néha gyanakodva néz. Mint lelkipásztor a mai napom, a remény és a bátorítás üzenetét hoztam el. A remény üzenetéről van szó, hiszen bizalommal kell lennünk, abban kell bíznunk, hogy a nehézségek segíthetnek minket abban, alkalomként kell ezeket fölfogni, lehetőségként, lehetőségként kell ezt fölfogni, hogy egységesek legyünk, hogy Európa túljusson a félelmeken, az, azokon a félelmeken, amelyeken Európa és az egész világ is átmegy. Reménykednünk kell, hogy az Úr a rosszat jóra fordítja, és a halált életé. Nagyon fontos az, hogy teljesüljön az Európai Unió alapító atyáinak az az elképzelése, hogy együtt dolgozzunk. Ez egy nagyon ambiciózus politikai projekt. Ennek a középpontjában az emberben való bizalom áll. Nem annyira, mint állampolgár vagy gazdasági alany, hanem úgy gondolunk az emberre, mint szemére, aki transzcendens méltósággal bír. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a méltóság és a transzcendens között milyen kapcsolat van. A méltóság kulcs szó, a második világháború utáni időszak egyik kulcs szava. A modern történelemben egyértelmű az emberi méltóság előretörése, hiszen az elmúlt századok során erre nem volt, e, ezt elhanyagoltuk Európában, a sok diszkrimináció és erőszak is erről tanúskodik. Az, hogy egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk az emberi jogoknak, az bizonyítja, hogy hosszú itutat tettünk meg, túlléptünk a sok szenvedésen és erőfeszítésen, és mindent megteszünk azért, hogy az emberi hogy az, ember, hogy az egyes emberek méltóságot megőrizzük. Nagyon fontos az, hogy az európai gondolkodásban ez megjelenjen, megjelenjen. Ne felejtjük el, hogy az európai gondolkodás görög, római, keltai, germán és szláv eredetű, és ezeket a kereszténység gyúrta össze ezek nyomán alakult ki a személyről való elképzelésünk. Ma az emberi jogok előtérbe helyezése az Európai Unió egyik legfontosabb feladata. Az emberi méltóságot helyezik előtérbe az Európai Unión belül is, illetve más országokkal való kapcsolatukban is. Ez egy rendkívül fontos feladat, ez dicséretes. Sajnos még mindig nagyon sok olyan helyzet van, amikor az embereket tárgyaként kezelik, akinek a fogantatását, a felépítését és a felhasználását is lehet programozni, utána pedig el lehet őket dobni, amikor már haszontalanok, azért mert betegek, gyengék vagy öregek. Hogy is beszélhetünk méltóságról, amikor az ember a saját gondolatait sem fejezheti ki, amikor nem gyakorolhatja szabadon a vallását? Hogy létezhet méltóság, hogyha ennek egyértelmű jogi kerete, amely megszabja, hogy a hatalom tirannusza fölött törvény uralkodik. Egy férfi vagy egy nő hogyan lehet méltó, hogyha diszkriminálják? Hogyan beszélhetünk méltóságról, hogyha az embernek nincs mit ennie? Nincs meg az élethez való legszükségesebb eszköze és hogyha nincs meg a munkája, amely méltósággal ruházza fel. Promuovere la dignità della persona. Az emberi méltóságért való tevékenység azt jelenti, hogy elismerjük, hogy az ember elégdegelenhetetlen jogokkal bír, amelytől nem lehet megfosztani, senki kénye kedvére, és semmilyen gazdasági érdek hatására. Nem szabad hibába esnünk, ne keverjük össze az emberi jogok, az emberi jogokat, illetve azoknak a felhasználását. Sokszor túlságosan individualista jogokat követelünk, és sokszor kiragadjuk a szociális és antropológiai kontextusból az embereket, mint hogyha monádról beszélünk, nem figyelünk oda a többi monádra. Úgy tűnik, hogy a jogot már nem társítjuk a kötelesség képzetével, így nem figyelünk oda arra, hogy minden egyes emberi lény szociális kontextusban, társadalmi kontextusban él, kötelességünk és jogaink kapcsolódnak mások kötelességeihez és jogaihoz, illetve a társadalom közjójához. Úgy gondolom azonban, hogy rendkívül fontos ma az emberi jogokról úgy beszélni, hogy az egyéni dimenzi, dimenziót vagy a személyi dimenziót összekötjük a közjóval. A mindannyiunkkal. Ne felejtjük el, hogy itt személyek, családok kap, ö, és ö, családok és csoportokról is beszélünk, ezek alkotják a társadalmat. Hogyha nem kapcsolódunk ehhez a nagy közjóhoz, akkor csak konfliktusok, konfliktusokat hozunk létre, és erőszakot szülne ez a magatartás. Hogyha az ember transzcendens méltóságáról beszélünk, akkor gyakorlatilag a természethez térünk vissza, hiszen az ember természete az, hogy megkülönböztesse a jót a rossztól, van bennük egy belső iránytű a szívünkben, így teremtett minket Isten. Az ember nem abszolútum, nem önmagában van egyedül, hanem kapcsolati lény. Van egy betegség, amely elterjedőben van Európában, ez a magány. Ebben olyan emberek szenvednek, akiknek nincsenek kapcsolatai, kötelékeik. Sokszor az időseket sújtja ez, akiket magukra hagynak, de fiatalok is nem vernek ebben, akiknek nincs viszonyítási alapuk, nincs igazi jövőjük. De láthatjuk ezt a szegények körében is, akik a városainkban laknak, vagy láthatjuk a reményvesztett tekintetű bevándorlókat, akik egy jobb jövő érdekében jöttek Európába. A gazdasági válság csak elmélyítette ezt a magányt, ennek a válságnak a hatásai drámai következményekkel voltak a társadalom, társadalomra. Láthatjuk, hogy az elmúlt években az Európai Unió bővülésével párhuzamosan egyre nőtt a bizalmatlanság az Európai Unió intézményei felé, amelyekről azt vélik az európai polgárok, hogy ezek túlságosan távoliak, nem figyel oda az egyes népek érzékeny pontjaira, vagy azt is gondolhatják akár, hogy káros az intézmények tevékenysége. Alapvetően fáradtságról és megöregedésről, vagy előregedésről beszélhetünk. Olyan úgy képzeljük el Európát, mint egy nagymama, amely már nem termékeny, nem élő. Azok az ideálok, amelyek létrehozták Európát, úgy, úgy tűnik már nem vonzóak. Most már a bürokratikus technicizmus, az intézmények bürokratikus technicizmusa kerekedett felül. Beszélnünk kell még az egoista életstílusról, amely a fenntarthatatlan bőség jellemez, amelyet a fenntarthatatlan bőség jellemez. amely nem figyel oda a külvilágra, nem figyel oda a szegényekre. Sokszor sajnálatos módon a gazdasági és technikai kérdések vannak a politikai viták középpontjában. Nincs itt igazi antropológiai orientáció. Úgy tűnik, hogy az emberi légy, lény egy mechanizmus egyetlen fogaskereke, amelyet fogyasztási eszközként lehet, alkalm, lehet használni, alkalmazni. Gyakran láthatjuk ezt, hogy ha egy élet, amely nem funkcionál ebben a mechanizmusban, az félre lehet rakni. Gondolok itt például a halálos betegekre, az elhagyott öregekre, idősökre, akiket nem lehet, akikre nem figyelnek oda, vagy azokra a gyermekekre, akiket megölnek, mielőtt megszületnének. El grande equivoco que avviene cuando prevale la A technika abszolutizmusa nagy hiba. Hogyha ezt valljuk, akkor összekeverjük, hogy mi a cél és mi az eszköz. A reménytelen a reménytelen, gátlástalan fogyasztási kultúra, illetve az eldobás kultúrájának eredménye ez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az emberi méltóságnak, az emberi méltóság hihetetlen érték, ezt mi ingyen kaptuk, ezért nem lehet ezzel kereskedni. Önök, parlamenti képviselők egy komoly feladattal bírnak, de lehet, hogy úgy gondolják, hogy ez haszontalan. Az önök feladata az, hogy az emberek és a népek rászorulásával foglalkozzanak. Ez az ön feladatuk az, hogy erőteljesen, de nagyon finoman védjék meg az embereket, illetve a, a népeket. Ez mindenképpen segít ebben az eldobásos kultúrában. Nagyon, nagyon fontos az, hogy ezt úgy lehet megtenni, hogyha a reményt és az emlékezetet védjük, és ezt még akkor is meg kell tenni, hogyha egy személy vagy egy nép marginális helyzetbe került, még akkor is lehet méltósággal, föl lehet ruházni méltósággal ezt, ezeket a személyeket. Reményt kell tehát adnunk a fiataloknak is, az a célunk, hogy elérjük, hogy ismét bizakodjanak a fiatalok az európai egység és béke ideájában. Olyan Európát kell létrehozni, amely kreatív és amely vállalkozó. Ugyanakkor hogy érjük el azt, hogy a fiatalok a jogaikat tisztelet, és kötelezettségeik tiszteletben tartsák, és tudják, hogy mit kell tenniük. Hogy válaszoljak erre a kérdése, hadd mondjak el valamit. A Vatikánban van egy nagyon híres Raffaello kép, a címe Aténi iskola. Képen látható Pláton és Arisztotelész. Pláton ujjával fölfelé mutat, az ég felé, az, az idea világa felé. Arisztotelész pedig előre mutat a kezével, a föld felé, a konkrét realitás felé. Úgy vélem, hogy Európa, európai történelem nem más, mint a Föld és a, az ég közötti folyamatos találkozás, ahol az ég a transzcendens felé való nyitottságot jelenti, Isten felé való nyitottságot, és Európa, illetve ez mindig is jellemezte, ez a fajta összekapcsolódás az európai embert. hogyha Európa képtelen a transzcendens felé nyitottnak maradni, akkor lassan Európa elveszti saját lelkét, a humanista lelkületet, amely mindig is jellemezte. Rendkívül fontos az, hogy ez a transzcendens nyitottság meglegyen. Ez azt jelenti, ezt úgy lehet elérni, hogy az emberi lény központiságához térünk vissza, mert ha nem így történik, akkor az ember, az ember elvész a különböző divatok és alkalmi erők, erők közepette. Nem csak a keresztény örökség mutat nekünk utat ebben, bár ne felejtjük el, hogy ez rendkívül fontos örökség, de ez egyáltalán nem sodorja veszélybe az államok, az államok laicitását, illetve az Európai Unió intézményeinek függetlenségét. Nem, ez éppen, hogy gazdagítja. Rendkívül fontos az, hogy az emberi méltóság tiszteletéből induljon ki a humanizmus. A Szent Szék és a Katolikus Egyház az Európai Püspöki Konferencia Bizottságán keresztül szeretne létrehozni és megtartani egy gyümölcsöző párbeszédet az Európai Unió intézményeivel. Meggyőződésem, hogy Európa képes arra, hogy megfelelően alkalmazza, gazdagodjon saját vallási gyökereit. Hiszem, a mai világban tapasztalható szélsőségek ellen ez igazi védelmet jelent, és az úgynevezett nyugatban tapasztalható ideák hiátusa ellen is egyfajta védettséget jelent ez, mert az erőszak akkor születik, hogyha Istent elfelejtjük, nem akkor, hogyha Istent imádjuk. Non possiamo qui non ricordare Mindenképpen beszélnünk arról, hogy a különböző vallási kisebbségeket milyen igazságtalanságok és üldöztetések érik. Gondolok különös tekintettel a, kereszt, különös tekintettel a keresztényekre, akik a világ több részén élnek. Ezek olyan közösségek, olyan személyek, akiket barbár módon üldöznek. Elküld, elüldözik őket saját hazájukból, házukból, rabszolgaként adják el őket, megölik őket, lefejezik őket, keresztre feszítik őket, vagy elevenen megégetik őket, és sajnálatos módon sokan erről semmit sem mondanak, ez csöndövezi. Il motto dell'Unione Europea. Az Európai Unió mottoja egység a sokféleségben, de az egység nem azt jelenti, hogy politikai, gazdasági, kulturális vagy gondolati egységességre kell törekedni. Az igazi egység azt jelenti, hogy a sokféleség gazdasága élteti. Olyan ez, mint egy család, ami annál egységesebb, minél inkább kifejezhetik magukat szabadon, félelem nélkül a családtagok. Úgy vélem, hogy Európa a népek családja, amelyek közel érezhetik magukat az Európai Unió intézményekhez, hogyha ezek az intézmények az egységet és a népek sokféleségét megfelelően tudja összeegyeztetni. Nagyon fontos, hogy a gyökerek, a történelem, illetve a hagyományok is kifejeződhessenek, nem szabad a különböző manipulációknak és félelmeknek utat engedni. Hogyha az emberi lény van a központban, az azt jelenti, hogy az ember szabadon kifejezheti bensőjét, egyedül is, mint személy, illetve a népek is megtehetik ezt. Nagyon fontos az, hogy minden egyes emberi lény kifejezhesse tehát saját különlegességét, és ez igazi gazdagságot jelent. Az Európai Unió a szolidaritáson, a szubszidaritáson alapul, így aztán mindenkinek segíteni kell egymáson, és mindenkinek bíznia kell egymásban. Az egység és a különlegesség dinamikája azt jelenti az önök számára, tisztelt parlamenti képviselők, hogy az európai népek demokráciáját életben kell tartaniuk. A, az demokratikus rendszerek életben maradását mindenképpen meg kell védeni. A politikai pártok sokfélesége hatalmas értéket, gazdagságot jelent. Hogyha ez nem történik meg, ha ezt nem védjük, akkor a szó, a szofizmus és a képzet világában élünk, és a demokrácia realitását a, politik, a politikai nominalizmussal keverjük össze. Az, hogy a demokráciát életben tartsuk, tartjuk, azt jelenti, hogy nem szabad engedni annak, hogy a realitást felhigítsuk. Nem szabad megengedni, hogy az intellektualizmus mögött ne legyen bölcsesség, hogy az eticizmus mögött ne legyen jóság, hogyha fundamentalizmus mögött ne legyen történelmiség. Ez azt is jelenti, hogy nem szabad engedni annak a nyomásnak, hogy a multinacionális érdekek megnyomorítsák, megnyomorítsák világunkat. Ez egy nagyon komoly kihívás, és a történelem ezt a kötelességet rótta önökre. Hogy reményt adjunk Európának, nem csak azt jelenti, hogy az emberi személy központi jellegét kell elismernünk. Azt is jelenti, hogy az ember adományait is el kell fogadni. Tehát el kell érnünk azt, hogy az ember adottságait tovább képezzük, hogy ezek gyümölcsözők legyenek. Az első ide tartozó feladat az oktatás. A család kezdi el ezt a munkát. Ez minden társadalomban nagyon értékes. Tehát az egységes család, a termékeny család, az elválaszthatatlan család. Porta con sé gli elementi azt jelenti, hogy megvannak az alap elemei a reményteli életnek. Ilyen szolidaritás nélkül homokra építünk, és ennek nagyon súlyos társadalmi következményei lehetnek. Egyébként, hadd mondjam el még azt is, hogy a család fontossága nem csak perspektívát ad, nem csak reményt ad az új generációknak, hanem az időseket is segíti, akik sokszor arra kényszerülnek, hogy magányban éljenek, elhagyatottságban, mert nincs meg a családi tűzhely melege, amely támogatja őket. A család mellett ott vannak az oktatási intézmények, az iskolák, az egyetemek. Az oktatás nem csak azt jelenti, hogy szakmai tudást adunk át, az emberi az ember fejlődésének ez egyik legfontosabb elemét adja. A fiatalok azt kérik, hogy megfelelő képzést kapjanak, hogy reménytelien tekinthessenek a jövőbe. Nem szeretnének csalódottan életet kezdeni. Európának nagyon komoly kreatív lehetősége van, gondolok a tudományos kutatásra, nem minden lehetőséget fedeztünk még fel. Gondoljunk például az megújuló energiaforrásokra, hogy ezeket kifejlesztik, az nagyon sokat tehet a környezetvédelemért. Európa è sempre stata Európa az ökológiai feladatokban mindig is úttörő szerepet játszott. Földünknek arra van szüksége, hogy folyamatosan figyeljük rá, védjük. Mindenkinek az a feladata, hogy a teremtett dolgokat védjük. Hiszen, hiszen Isten ezeket a nagy értékkel bíró dolgokat bízta ránk. Ez azt jelenti, hogy védjük a természetet. Lehet a természetet élvezni, de mindenképpen, ter, mindenképpen védeni kell. Mi a természet őrzői vagyunk, de nem rendelkezünk felette. Tehát mindenképpen respektálnunk kell a természetet. Sokszor az uralkodás gőgje vezet minket, a manipuláció, a birtoklás, a kihasználás gőgje vezet minket. Sokszor nem őrizzük, nem tiszteljük, és nem úgy gondolunk a természetre, mint ingyenes adományra. Hogyha a környezetet védjük, az nem, az nem csak azt jelenti, hogy nem szennyezzük, hanem azt is, hogy jó célra használjuk fel. A mezőgazdaságra gondolok, aminek az a feladata, hogy az embernek táplálékot teremtsen elő. Nem megengedhető, hogy a világban több millióan holnak éhen, ugyanakkor nagyon sok élelmiszert dobunk ki asztalunkról. Inoltre, rispettare la natura nem csak a természetet kell védeni, hanem gondoljunk arra is, hogy az ember is része a természetnek tehát környezetvédelmi ökológiára van szükség, de ügyeljünk oda az emberi ökológiára is, az embert is tiszteletben kell tartani, és ezért fordulok én majd önökhöz. A munkaterületén is rendkívül komoly tehetségek rejtőznek Európában, ezért kell munkahelyeket teremteni, és vissza kell adni a munka méltóságát, meg kell teremteni a munka, körülmények méltóságát is. Ez azt jelenti, hogy egyrészt meg el kell azon gondolkodni, hogy a piac rugalmasságát hogyan lehet a munka stabilitásával harmonizálni, hogyan lehet azt elérni, hogy a munkás, hogy a munkavállalók megfelelő körülmények között dolgozzanak, illetve megfelelő társadalmi kontextust is kell teremteni, amelyben az emberek munkát tudnak vállalni, családot tudnak alapítani, és a gyermekeit tudják nevelni mindenképpen meg kell oldanunk közösen a bevándorlás problémáját is. Megengedhetetlen, hogy a földközi tenger nagy temetővé váljon. Sui balconi che giungono. Nap mint nap érkeznek Európába. Lélekvesztők, férfiak és nők vannak rajta, amelyeket akik segítségre szorulnak. Hogyha az Európai Unión belül így szolidaritás, az azt jelenti, hogy mindenkinek, hogy úgy próbálják megoldani egyénileg a problémát, hogy nem feltétlenül tartják tiszteletben az emberi méltóságot, hogy rabszolgamunkára kényszerítik ezeket az embereket, és ezáltal megnőnek a szociális feszültségek is. Európa akkor tudja ezt a problémát megoldani, ha a saját kulturális identitását is világosan látja, megfelelő jogszabályokat hoz létre, ugyanakkor az európai polgárok jogait is védik, és megfelelően fogadják a bevándorlókat. Hogyha megfelelő szakpolitikákat fogadunk, fogad el Európa, amelyek bátrak, és amelyek segítik a származási országokat abban, hogy gazdasági, politikai és szociális fejlődést érjenek el. A belső konfliktusokat kezelni tudják. Ezek, ez az egész jelenség alapvető oka, és nem rövidtávú látásmóddal kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az okokat kell kezelni, nem csupán a hatást. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tudnunk kell, tisztában kell azon lennünk, hogy milyen az az identitásunk. Ez kell ahhoz, hogy megfelelő párbeszédet tudjunk végezni azokkal az államokkal, amelyek belépést kérnek az Európai Unióba. A Balkán térségére gondolok. És hogyha ezek az országok belépnek az EU-ba, az azt jelenti, hogy a béke hogy béke honolna egy olyan régióban, amely sokat szenvedett a múlt konfliktusai során. Hogyha tudatában vagyunk saját identitásunknak, akkor jobb, kapcsolat, jobb a kapcsolatunk a szomszédos országokkal. A földközi tenger menti országokra gondolok, ahol nagyon sok a belső konfliktus, és ahol a vallási fundamentalizmus és a nemzetközi terrorizmus komoly áldozatokat követel. Önöknek, jogalkotóknak a feladata az, hogy az európai identitást védjék, ezt fejlesszék, hogy a polgárok ismételten bízzanak az Európai Uniós intézményekben, és ismételten bízzanak a békében és a barátságban, ami az, az alapgondolat. minél inkább tudatában van egy ember saját képességeinek, annál inkább tud felelősségteljesen megjelenni. Arra intem őket, hogy Európa térjen vissza ehhez a jó lelkület, lelkülethez. Egy második századi anonim szerző azt írta, hogy a keresztények jelentik a világban azt, amit a testben a lélek jelent. Mindenképpen tehát ebben a testben nekünk kell lenni a léleknek. A történelmünk során nagyon sok volt a hiba és a konfliktus, de mindig a jót próbáltuk meg építeni. Láthatjuk ezt városaink, városaink szépségében, láthatjuk az emberi karitativitás megjelenéseiben, láthatjuk a közösség építésében. A történelm, ezt a történelmet folytatnunk kell. Ez a jövőnk, ez az identitásunk. Európának mindenképpen látnia kell, fel kell fednie saját arcát, hogy növekedjünk, hogy fejlődjünk. Ez volt az alapító atyák elképzelése. Mindezt békében és harmóniában kell tennünk. Sajnos még mindig vannak konfliktusaink. Tisztelt európai parlamenti képviselők, itt az ideje annak, hogy együtt építsük Európát, amely nem a gazdaság körül folog, hanem az emberi lény szentsége körül, az elidegenedhetetlen értékek körül. L'Europa, L'Europa Európának bátran kell tudni a saját múltjával, és bizakodva kell a jövőbe nézni, hogy jelenjét teljes mértékben és reménységgel tudja megélni. Nem szabad egy magába forduló félénk Európát megtartani, ezt el kell engedni. Olyan Európát kell létrehozni, ahol a tudomány, a, a zene, a művészet, az emberi értékek és a hit értékkel bírnak. Ér, értékkel bírnak az ég felé kell néznünk, az ideák felé kell fordulunk. Olyan Európára van szükség, amely néz, amely, amely ö, véd, amely az embert védi, ami kiáll az ember mellett, és ami biztos földön jár, és amely az egész emberiség értékeit védi. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A taps is azt mutatja, hogy Ferenc pápa sokaknak a gondolatait fogalmazta meg, vagy talán mindenkinek a gondolatait. Hálás vagyok ezért a beszédért, őszentségének, és hálás ezért a bátorításért is. Én bátorításként értelmeztem azt, amit elmondott, arra vonatkozóan, hogy tovább haladjunk azon az úton, amelyen elindult az Európai Unió, az Európai Közösség. Nagyon fontos iránymutatásokat fogalmazott meg a számunkra. Szent Atya, köszönöm önnek az egész Európai Parlament nevében, és elismétlem azt, amit az elején is elmondtam. Ön egy olyan személyiség, aki irányt mutat, olyan időkben, amikor nem tudjuk igazán merre haladjunk, ezért végtelenül hálásak vagyunk önnek, köszönöm szépen, hogy eljött és beszélt hozzánk, köszönöm szépen a kollégáknak is, hogy megtisztelték őszentségét a jelenlétükkel és a tapsukkal is mutatták, hogy az Európai Parlament támogatja azt az irányt, amelybe őszentsége is halad. Úgy gondolom, sok a közös feladatunk, és ezen feladatok elvégzése során segít bennünket az, amit Ferenc pápa elmondott. Még egyszer köszönöm önnek, Szent Atya.